kérdéseket. A szocialisták, ECR, ALDE, Zöldek, FDD és ENF frakcióktól bizottság és delegáció tagság módosítási kéréseket kaptam. Ezek az ülés edzőkönyvében szerepelnek majd. Hogyha nincs észrevétel ezzel kapcsolatban, akkor a változásokat elfogadottnak tekintjük. Szeretném a házat tájékoztatni, hogy